X, take your seat. Foglaljanak helyet, hogy el tudjuk kezdeni a munkát. So for all of you... Hát akkor, aki szavazni kíván a mai napon, azokat kérem, hogy üljenek le. Egy kis bejelentéssel fogjuk kezdeni a munkát, de csak miután leültek. Kedves kollégák, akkor még egyszer mondom, hogy foglalják el a helyeiket, mert egy bejelentéssel kezdjük, és ezt a bejelentést csenyelven fogom megtenni, úgyhogy kérem, hogy tegyék fel a fülhallgatóikat. Ma van a hatodik évfordulója a londoni közösségi közlekedési rendszer elleni támadásnak, amely 52 ember életét követelte, és 800 ember sebesült meg. Emlékezzünk arra, hogy mi történt 2005. július 7-én Londonban. Ezt soha nem fogjuk elfelejteni. Ezen a napon a gondolatunk egyértelműen ott van a terrorista támadás áldozatainak családjai és barátjai mellett. A londoni bombázás az egyik legszörnyebb terrorcselekmény volt európai földön. Hadd hangsúlyozzam a terroristák iránt, hogy nem teljesen mindegy, hogy mit tesznek, soha nem lehetnek sikeresek, ugyanis mi minden emberi érték, minden emberi életet fontosnak tartunk, minden egyes ember életét. nem lehet olyan terrorista vagy terrorista ö, cselekmény, amely képes lenne csökkenteni vagy ö, megsemmisíteni az olyan értékekbe vetett hitünket, mint az alapvető emberi jogok. A terrorizmus az támadás mindannyiunk ellen, támadás a demokratikus társadalom ö, alkotó szövete ellen soha nem lehet jogos. Európa mindig egyesülten fel fog kelni a terrorizmus minden ellen. És most egy perces néma felállással emlékezzünk a londoni eseményekre.